Uh, Hölgyeim és uraim, nagy öröm számomra, hogy ismét üdvözölhetem önöket a délutáni ülésünkön. Kérem, mindenki foglaljon helyet. Azt is szeretném elmondani, hogy mennyire nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Móre Gégen Quinn asszony is itt van velünk, aki a kutatás és innovációs biztos. rendszeresen ellátogat ide ebbe a házba, mint a parlamenti képviselők tudják, és jó magam is, az innovációs stratégián dolgozik, és ez új utakat nyit számunkra a jövő szempontjából, és a 2020-as zászlósajó kezdeményezések szempontjából. Az egységes piaci aktus lesz az alapja ennek a 2020-as stratégiának, hogy ezt diplomatikusan mondjam, de ennek ellenére mi igen lelkesen követjük ezeket az eseményeket, és tudjuk, hogy milyen széles körben dolgozott ön, milyen nagy területet ölel fel az ön területe. Az innováció nem csak kutatás, hanem a kutatás kihasználása. A területhez hozzátartozik a közbeszerzés, itt van az előadónk is, valamint a másik téma a szakmai képesítések kölcsönös elismerése. Ez az innovációs stratégiában kulcsfontosságú javaslatként szerepel. Üdvözöljük a biztos asszonyt, és ez nem véletlen, hogy itt van. Tudjuk, hogy megtiszteltetés számunkra, hiszen más bizottságokkal, szakbizottságokkal is dolgozik. Támogatjuk az ön javaslatát, és várjuk javaslatait az egységes piaci aktusra nézve is. Bár nincs túl sok ideje, egy másik szakbizottságba is el kell mennie, néhány kollega viszont szeretne néhány kérdést is föltenni önnek. Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy megbeszélhetjük itt együtt a közbeszerzési politikákat, melyek támogatják a kutatást és az innovációt. Szeretném röviden áttekinteni a keretfeltételeket és a közbeszerzési politikákat, amelyek igen nagy szerepet játszanak a múlt októberben elfogadott zászlóshajó kezdeményezések szempontjából. Ami a eredménytáblát illeti, az usa és Japánt kell figyelembe venni versenytársként, valamint Kínát, amely igen gyorsan fejlődik. Európában innovációs deficit van, és nem véletlen, hogy a versenytársaink innovatívabbak, hiszen stratégiai megközelítést követnek az innovációval kapcsolatosan, és ez az összes költségvetés és egyéb döntésüket követi. Az USA-ban a siker egyik kulcsa az, hogy az innováció támogatást már régen bevezették, ez társul a kutatások támogatásával és az innováció kereslet oldalának felkarolásával. Ez azt jelenti, hogy az innovációk könnyebben bejutnak a piacra. Az USA több mint 50 milliárd dollárt költ a kutatási innovációs közbeszerzésekre, és ez jelentősen meghaladja. Ez 20 annyi, mint amennyit Európa költ hasonló célokra. Ami az innovatív árukat, szolgáltatásokat illeti, a közbeszerzési piacok elaprózottak a különböző országok szintjén, és bizony ez korlátozó tényező Európában. 17%-át teszi ki az EU költségvetésének a közbeszerzés, körülbelül 3 trillió eurót tesz ki, ami az egészséget, az építőipart és a közlekedés az energiát illeti. Itt nagyon nagy lehetőségek vannak arra, hogy az innovációt elindítsa Európa, vagyis megsokszorozza, és ezzel munkaerőket és munkahelyeket is teremtsen. Is vital for improving the quality and efficiency of public services. A közszolgáltatások hatékonysága szintén szóba kerül, akkor, amikor költségvetési megszorítások vannak. Az EU közbeszerzési irányelv ellenére vannak itt nehézségek, Közben olyan ösztönzőket kell bevezetni, amelyek alacsony kockázattal vezetik ezt be, valamint figyelembe kell venni azt is, hogy a közbeszerzés és más szakpolitikai célok és az innováció között szakadék van. Konkrét javaslatok születtek az innovációval kapcsolatosan, a kereskedelmileg elérhető innovatív szolgáltatások szempontjából, valamint a kereskedelmi jellegű közbeszerzések szempontjából. Ami a közbeszerzést illeti, 10 milliós piacot nyújt ez évente, 10 milliárd eurós lehetőségeket, és itt a 2006-os, 2007-es stratégiát kell megemlíteni in the field of sustainable construction for local authorities and hospitals and of product, protective text. Figyelembe kell venni a kezdeti intézkedéseket, amelyek elősegítik a hálózatok létrehozását, jó gyakorlat, bevált gyakorlat kicserélését. Meggyőződésünk, hogy ennél többet lehet tenni, főként úgy, hogy pénzügyi ösztönzőket biztosítunk a közbeszerzés számára. Ez már így van a kereskedelembe kerülés előtti közbeszerzéssel. Az első bizottsági támogatási mechanizmus már az FP 7-es kutatási technológia fejlesztési és demonstrációs keretprogramban rendelkezésre áll. Az innovációs biztosok csoportjában én eh, elnökölök, és ez előkészíti a bizottság jövőbeli intézkedéseit azért, hogy EU szinten javuljon a közbeszerzések állapota, megvalósíthatási stratégiát, vagyis felmérést eh, készítünk, és eh, ez azt jelenti, hogy a következő európai programok és költségvetési viták számára az értékesítés előtti közbeszerzési programok már elkészüljenek. Tajani biztos a lehető legjobb módon kívánja előkészíteni ezt a jövőbeli európai keretet, programot. Az innováció támogatására nagyon sok közbeszerzési programot indítanak. Üdvözöljük ezeket a kezdeményezéseket. Ami pedig a tágabb értelmű innovációs keretet illeti, a mai vita elnök úr fontos pillanatban zajlik, mert csütörtökön az állam és kormányfők tárgyalni fogják az innováció kérdését. Az EU-nak más államokhoz hasonlóan stratégiai megközelítést kell követnie, a zászlóshajó programok alapján. A fő üzenet az legyen, hogy legyünk jobbak és gyorsabbak, új elképzeléseket vigyünk be a piacra. Hogyan tudjuk ezt elérni? Úgy, hogy stratégiailag is felhasználjuk, a stratégiai szempontból is alkalmazzuk a közbeszerzést. Az intelligens adó konszolidációt, fiskális konszolidációt is alkalmazunk kell, az befektetés, oktatás, kutatás, fejlesztés területén. Emellett ambiciózus strukturális reformokat is be kell vezetni a nemzeti innovációs programokban. A közbeszerzés mobilizálása az innováció szempontjából azt jelenti, hogy minden fél győztesen kerül ki ebből, és a közérdekeket is szolgáljuk jobban, gyorsabban megtérülnek a kutatási befektetések. Az innovatív megoldások a közbeszerzésben azt is jelentik, hogy energiát lehet megtakarítani, és az infrastruktúrális közszolgálatok javulnak, vagyis a közbeszerzés segít minket abban, hogy az adófizetők pénzért jobb szolgáltatást nyújtsunk olyan környezetet fogunk bevezetni. Sorry. <laughs> Third, we need smarter framework conditions. We need to put in a piaci környezetet javítani kell, olyan környezet kell, ami az innovációhoz vezet, és a világméretű versenyben jobb helyet biztosít minden számunkra. Azt javasoljuk, hogy az innováció keret feltételeit javas, javítsuk, például a szellemi tulajdonjog, a normák megszabása, a piacszabályozás, a kockázati tőkéhez való hozzáférés terén, főként a KKV-k számára. Meg kell nézni azt is, hogy az EU jelenlegi erre vonatkozó irányelveit, a 2004-es irányelvet hogyan tudnánk modernizálni azért, hogy a határon átnyúló együttműködést javítsuk a közbeszerzés szerint, mégpedig úgy, hogy az innovációt serkentsünk. Az IMCO szakbizottság hozzánk hasonlóan a norma kidolgozásban is érdekelt. Most születni fog majd a normalizálásról, vagyis a szabványosításról egy jogalkotási javaslat korszerűben kell normákat javít, javasolni, és az interoperabilitást kell figyelembe venni. Ezt egy több éves program fogja kiegészíteni, felmérjük az új szabványosítási igényeket a kutatási programok során. Továbbá teljes mértékben ki kell használni az EU hozzáadott értékét a lépéseinkben és a klímaváltozás elleni harcban, az egyre fogyó erőforrások jobb felhasználásában mindezt szem előtt kell tartani. Innovációs partnerséget kívánunk létrehozni az EU-n belül, ott, ahol pontos célokat lehet megfogalmazni. Jelentős már piaci lehetőség kell, hogy rendelkezésre álljon Európában nagyobb lehetőségekkel lehet majd élni, és az EU cégeket kell ezen piacon belül előtérbe helyezni. A keresleti oldal igényeit is figyelembe vesszük a közbeszerzés és a szabványosítás terén. A tagállamok magukévá teszik ezt a partnerséget, és mobilizálják a keresletet stratégiai innovációs projekteken keresztül. Nagyon örülök, hogy október 11-i állásfoglalásában a parlament mindezt támogatta. A köz és a magánszféra partnerségét indítottuk el a közelmúltban, és a parlament természetesen teljes mértékben be lesz vonva mind a kísérleti partnerségek megvalósításába, mind pedig a jövőbeli partnerségekbe. Ez azt jelenti, hogy nagy lehetőségek vannak, de van itt egy ötödik alapfeltétel, ez pedig a, az alapja minden akciónknak, mégpedig arról van szó, hogy az állam és kormányfőknek szintén magukévá kell tenniük ezt a tervet, és az előrelépést monitorozniuk kell. A tanács, a bizottság játszik egy szerepet, de az Európai Parlament feladata döntő, főként ezé a bizottságé, ennek a bizottságnak a feladata a közbeszerzések terén is, az innovációs unió létrehozása terén is. Meg vagyok győződve, hogy az előadó igen szorgalmas munkát fog végezni hogyha az éves 10 milliárd eurós célt el akarjuk érni, akkor az összes közhatóság bevonását biztosítanunk kell helyi, regionális, nemzeti szinten. Harbour úrnak és a szakbizottság többi tagjának azt szeretném elmondani, hogy kérem, a tagállami kollégákat tájékoztassák erről, szorgalmazzák ezeket, ezen célok megvalósítását innováció terén. Nagyon sok a feladatunk, de nagyon sokat el tudunk élni, és tudom, hogy ha bevonjuk a közvélemény minden rétegét, akkor ez sikerülni is fog. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen, biztos asszony. Nagy öröm számunkra, hogy az innovációs közbeszerzés végre már a szakpolitikai célok első feladatai között szerepel. Chandra Viritis úr az előadónk, először neki adom meg a szót, Rule asszony előadónk a közbeszerzés témájában, hogy ő is szót kap, Először őket hallgatjuk meg, majd Schwab úr, Tyler úr, Weiler, úr, Weiler asszony kíván hozzászólni, de csak 25 percünk van, kedves kollégánk, mert azután szavazás lesz, önnek pedig biztos asszony a Sult bizottságba kell mennie, úgyhogy először Trantavilitis eh, Rula úr és Schwab úr szól hozzá. Trantavilitis úr. Köszönöm szépen. Köszönetet mondok a biztos asszonynak. Úgy véljük, hogy az Európai Unió egyik legnagyobb gyengessége jelenleg abban áll, hogy nem tudunk új piacokat elérni, és ez azzal fog össze, hogy egészen egyszerűen túlságosan keveset investálunk a tudás tőkénkbe hiszen a biztos asszony is említette, hogy az USA-ban vagy, a Japán, vagy Japánban sokkal nagyobb beruházások történnek ezen a területen, és már Kína is behozza lemaradását. A második dolog az, hogy a keretfeltételek nem kielégítőek ami a finanszírozást illeti. És az jelentős hátrány, mert a vállalatok a kutatásba nem tudnak eleget investálni és széttöredezettség is tapasztalható, a feladatok megkettőzése, a tevékenységeket a magán és a közágazatra egyaránt összpontosítani kell, és a finanszírozást könnyebben hozzáférhetővé kell tenni a KKV-k számára is, hogy meg tudják haladni azokat a nehézségeket, amelyekkel jelenleg szembesülnek, hogy könnyebben jussanak finanszírozáshoz, ugyanakkor meg tudják haladni a válságot. Tehát jobban hozzá kell férni a finanszírozáshoz, és a KKV-kat nem lehet gazdaságilag hátrányos helyzetbe hozni. Ami a közbeszerzést illeti, az innováció esetében egyszerűsített eljárásokra van szükség, a bürokráciát le kell építeni, az állami ágazat nem lehet annyira nehézkes, innovatív termékekre és szolgáltatásokra van szüksége. A közbeszerzés szintén egy lehetőség az előrelépésre. A tagállamokat bátorítani kell, a közbeszerzési eljárás keretében beépítsék be az innovatív megoldásokat is. Az innovatív megoldások fellelése összefügg az eddig megnevezett szintekkel, és fontos az új piacok feltárása is. Észszerű eszközre van tehát szükség az innováció előre mozdítására. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen nagyon sok időt kapott, mint jelentéstevő, hogy megtudjuk, mi a helyzet, de kérem, hogy tömören fogalmazzanak a kollégák. Asszony. Szintén szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak, nagyon fontosnak tartom ezt a kezdeményezést. A közbeszerzés témáján dolgozva észrevettem, hogy főleg a helyi és regionális önkormányzatok nagyon keveset tudnak a jogi eszközökről. Például a kereskedelmi forgalomba bocsátás előtti szakaszban a közbeszerzésről. Tehát nagyon kevés erről az információ. Éppen ezért azt gondolom, hogy fontos a jobb tájékoztatás, és ahogyan mondta, a piac rendkívül széttöredezett. Tehát vannak-e konkrét kezdeményezések a közbeszerzés bátorítására, hogy együttműködjön, hiszen akkor sokkal nagyobb lenne a benne rejlő potenciál, és mindenféleképpen felvilágosító munkára van szükség, hogy jogilag ezt meg lehet valósítani, tehát nem áll fenn a kartelképződés veszélye. Azt hiszem, hogy túl kevés a tájékoztatás azon a területen. A második kérdés a Green Procurement, a környezetbarát közbeszerzés témája gyakran információs szemináriumokat is szerveztek ezen a területen, és az önkormányzatokat tájékoztatták az ezzel összefüggő lehetőségekről Németországban. Azt hiszem, hogy az innováció területén is elképzelhető lenne hasonló kezdeményezés, hogy NGO-kkal együtt ezen dolgozunk a jobb tájékoztatás érdekében. A tagállamok versenyeznek, hogy ki a jobb ezen a területen, és ezzel ösztönzést adnak arra is, hogy még többet tegyenek a területen. Tehát itt az NGO-kat is meg kellene szólítani, és azt is át kellene gondolni, hogy hogyan lehet motiválni a tagállamokat a frontrunner elv mentén. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Én is nagy örömmel üdvözlöm Önt itt a szakbizottságban, hogy erről a fontos témáról szól hozzánk. Azt hiszem, hogy Fianta Fidilis kolléga jelentésével kapcsolatban felmerül bennünk a kérdés, hogy az innovációt a közbeszerzés területen egyáltalán hogyan lehet definiálni. Az új, fenntartható, kedvező, attraktív megoldásokról van szó itt a polgárok számára, de az innováció semmiféleképpen sem jelenthet akadályt a közbeszerzési eljárásokban, és éppen ezért csatlakoznék ahhoz, amit Rüle asszony mondott az önkormányzatok összekapcsolódásáról ezen a területen, hiszen így a piaci potenciálok csak növekedhetnek, hiszen eleve nagyobb volumenű ajánlatokat lehet tenni, és éppen ezért ez az összekapcsolódás, ez a fúzió a kis önkormányzatok részéről remélhetőleg versenyjogi szempontból is lehetséges lesz. Azt hiszem, hogy azon mindenképpen dolgoznunk kell, hogy több pénzt fordítsunk az innovációra és a kutatásra. Azt hiszem, hogy a korábbiaktól eltérően Kína és különösen az USA USA-tól nincs félnivalónk, hiszen európaiként nem állunk annyira rosszul. Itt az Európa 2020-as stratégiában nagyon sok szó esik az innovációról, de a határokon átnyúló ö, úttörő projekteket mindenféleképpen erősíteni kell, és nem a nemzeti sajátosságoknál kell leragadni. Köszönöm. Um, would you like to, uh, Commissioner... A biztos azon kívánja válaszolni a három első kérdésre, utána Steiner Várek de Campos kollégák jönnek, akkor lezárom a hozzászólók listáját. Biztos asszony. Nos, mind a három képviselő érdekes kérdéset fel Elnézést, hogy nem tudom kiejteni a az nevét. Inkább ezzel nem is inzultálom, hanem elkerülöm. Mind a három kérdés olyan, ami engem és munkatársaimat foglalkoztat. Hogyan látjuk magunkat ezen a területen, kihez hasonlítjuk magunkat. Van egy diagnosztikai eszközünk, műszerünk, egy műszerfal, a USA-hoz, Kínához, Japához hasonlíthatjuk magunkat. Megnézzük, hogy az EU-n kívül mekkora a befektetés, akkor gyakran ez nem a mi előnyünkre szolgál. Nos, hogyan történt ez? Most jövök az USA-ból, ahogy Malcolm is tudja, ahol az FP tervet megvitattam amerikai partnereinkkel, többek között Obama elnökkel ahhoz, hogy kutatási közbeszerzésbe, innovatív közbeszerzésbe befektessünk. Nos, mindenki azt mondta, hogy 10 milliárd, ez nagyon konzervatív álláspont, sokkal ambiciózusabbnak kell lennünk, mondják sokan. Nos, én úgy gondolom, hogy egy kicsit konzervatívak lévén ez ösztönzés az a tagállamoknak, hogy tovább menjenek, mint amit mi kérünk tőlük nagyon érdekes, vannak példák, három példa az EU-ban, eh, ahol eh, eh, a az innovatív keretprogram modellértékű. Azt hiszem, hogy még sok minden tanulható a kutatási és innovatív közbeszerzőben. Nem akarok megfogalmazni a célokat, és beindítottunk valamit. Van kiinduló pontunk. Politikai célt tíztünk ki, nem jogi kötelezettséget. Azt mert ez fontos elmondani. Azt hiszem, hogy úgy gondoltuk, úgy gondoltuk, hogy ez a helyes álláspont. Itt specifikus közbeszerzésről van szó, kutatási, közbeszerzés, új technológia, innováció, mint ami része a, az európai partnerségi programnak. Természetesen ezeknek a programoknak a végrehajtását monitorozzuk. Ne felejtsük el, hogy az EU GDP-nek 17%-a közbeszerzésből származik, és ezt az ágazatot meg kell újítani. Tehát közös közbeszerzés régiók, tagállamok együtt szereznek be határokon átnyúló módon. Megvizsgálni, hogyan lehet együttműködni. Semmi se akadályozza ezt az együttműködést. Például, amikor a ö, helyhatóságokról beszélünk, régiókról, semmi sem akadályozza meg őket a közös közbeszerzéstől. A jelenlegi hetes keret programban már ezt megtehetik. Azt hiszem nem lenne jó, hogyha a bizottság szabályozná ezt a területet. Itt a szándékok megvannak, és remélem, hogy a mérleg a jó irányba fog elbillenni ami pedig az innováció meghatározását illet és Schwab úr szólt erről. Itt a kérdés az, hogy a helyhatóságok, regionális hatóságok hogyan fognak elindulni. Ne felejtsék el, hogy jövő héten kezdünk egy globális konzultációs eljárást a következő finanszírozási programról az EU kutatási innovációs területén nagyon globálisan próbálunk járni, hogy a régiókba is eljussunk, és az egész EU szintjén történjen ez, hogy mindenki lássa, hogyan lehet együttműködni. Környezetbarát beszerzés szintén nagyon fontos. Ez olyan terület, amelyre már nagyon odafigyelünk, megpróbálunk mindenkivel együttműködni akár civil szervezettel, helyi önkormányzattal, tagállamokkal, régiókkal megpróbálunk elindítani valamit, eladni a közbeszerzésnek ezt az aspektusát hogy itt sokat lehet nyerni. Az USA-ban például kifejezetten irigylik a mi közbeszerzési lehetőségeinket. Elnök, köszönöm szépen. Akkor folytatódik a vita. Kérem, hogy röviden szólnak Style vagy Vajla de Campos úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos asszony, hogy eljött közénk. Arról szólt, hogy Amerikában mi történik. Hogyha beruháznak ebbe, ez nyilván megtérül. Mi a legjobb gyakorlat, hogyan lehet azt megismerni, hogyan lehet legjobban felhasználni ezeket az összegeket. Van egy EU 2020-as stratégiánk, ehhez hozan kapcsolódik. Az innovációs agenda ugyanabba az irányba mutat, mint az EU 2020-as azaz munkahelyteremtés, növekedés, hiszen ez létfontosságú nekünk és a polgárok számára. Elnök, köszönöm szépen, Vájlasszony. Ich auch kurz machen, Moment. Egészen röviden. Először is szeretnék visszatérni az ön válaszára, Rüle asszony kérdésére az, össz, az együttműködéssel kapcsolatosan. Világos, hogy mindenki szeretne együttműködni, és bizonyosan elkötelezetten teszik ezt, de az a kérdés, hogy egy NGO-t kiválasztanak, aki például a környezetbarát közbeszerzésekkel foglalkozik, és az innovációval is. Hisz mindenképpen aktívan kell ezt megtenni, mert különben az egész folyamat akár öt évig is eltarthat. És második kérdésként azt mondta, hogy ön nem akar törvényeket alkotni. A bizottság egy közleménye nem elegendő, kísérleti projektekre is szükség van, különösen a hetedik és a következő nyolcadik kutatási keretprogramban. Tehát tudna megnevezni olyan kísérleti útörő projekteket, amelyek már folyamatban vannak, innovatív szempontúak, azaz hogyan akarja ezeket a modellprojekteket, úttörő projekteket útjukra bocsájtani, illetve ösztönözni. Köszönöm szépen. de passz kollega. Köszönöm szépen. Örülök, hogy itt van velünk. Egy kérdést szeretnék önnek feltenni. Meg tudja erősíteni azt, hogy egy innovációs egységes piac kialakításán feladozik úgy véli -e, hogy valóban el tudjuk ezt érni, és ebbe az irányba halad-e? Gondolunk itt a közbeszerzésekre, a kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzésekre, és a 10 milliárdra, amit erre a területre fordítunk, az 50 milliárddal szemben, amit az USA-ban fordítanak erre a célra. Szükséges -e tehát egy verseny, ahhoz, hogy ezeket az erőforrásokat megkapjuk. Aztán vannak a felemelkedő gazdaságok, mint például Kína, amelynek egészen más a megközelítése, a versenyt próbálják kizárni, tehát ön a verseny módszerét a proaktivitás módszerével kívánja -e összekapcsolni, vagy pedig a konkurenciás megközelítésre szorítkozik? Köszönöm, akkor átadom a szót a biztos asszonynak a válaszadásra. Köszönöm az utolsó kérdésre válaszolok először. Az biztos, hogy éppen, hogy ezt akarjuk tenni, egységes piac kívánunk teremteni, az innovációra ebbe az irányba kell haladnunk, és ezt már az elején elmondtam. Gyakran elmondom a parlamentben, a parlamenten kívül, hogy attól függően, hogy az EU hogyan foglalkozik az innovációval, attól függ az, hogy egy üzletbe benne vagyunk, vagy kimaradunk belőle sürgős a helyzet, már egy éve beszélünk erről, és ezt elmagyaráztuk a tagállamoknak, a versenyképességi tanácson és itt a parlamentben, az ITRE bizottságban egyebőt, és mindennek a csúcsa az, hogy először az állam és kormányfők most csütörtökön összeülnek és megvitatják az innovációt és a az Innovatív Unió tervet. Ez nagyon jó lehetőség, ki kell használni, hiszen ki tudja, mikor adódik megint hasonló lehetőség. Olyan helyzet is előáll, például Obama elnök úr az unió helyzetéről előadást adott a múlt héten, mindenki odafigyelt erre, és azt mondta, hogy az innováció kulcsfontosságú, tehát ezt nem csak Európa lépi meg, hanem az USA is. Hogyha kelet felé nézzük, akkor látjuk, hogy Kína már ott kopogtat az ajtól, és éppen ezért szükség van az Innovatív Unió zászlóshajó kezdeményezésére, és ezért annyira fontos ez a szakpolitika. Ma elmondtam, hogy Dekampos úrnak nagyon fognak tetszeni az eredmény jelző táblák azon tagállamok esetében, amelyeket a legjobban ismer a civil szervezetek együttműködése. Ez rendkívül fontos. Bárhol, ahol találunk embereket, szervezeteket, országokat, helyi önkormányzatokat, civil szervezetek, amelyek közbeszerzést hirdetek meg, legyen szó akár a zöld területről, nos, őket mind be kell vonni, a civil szervezetek már a hetes keretprogram részei, lehetnek, erre akarjuk őket bátorítani. Ezt az üzenetet el kell tudnunk adni, és kérem, hogy önök is ezt az üzenetet közveszítsék a civil szervezeteiknek, a helyi regionális önkormányzatoknak. Ezt az üzenetet hatékonyabban kellene közvetíteni, hatékonyabban, mint én vagy a bizottság, hiszen önök tartják a kapcsolatot az emberekkel az innovációs pénzeket intelligensen kell felhasználni. Ez is nagyon sokat számít. Digitális menetrend. Ez olyan, mint az innovációs menetrend, annak része. Krusz biztos asszony részese az innovatív csoportnak, biztosok csoportjának, és a kísérleti partnerségben is szerepet játszik ami az Innovatív Uniót és az együttműködés illeti, szükségünk van a kísérleti projektekre. Már elmondtam a bevezetőmben, hogy már kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzési lépésekkel is foglalkozunk, azért, hogy mindezt az európai közbeszerzők vegyék bele a különböző aktusokba sőt az FP7-es ICT munkaprogramban már szerepel a közbeszerzés és a kereskedelmi hasznosítás megelező szerződések kérdése. Hát elindultunk már az úton, ez még csak a kezdet, és most a következő lépés az úti terv lett, lesz, összegyűjtük a szakpolitikákat, és ahogy elmondtam, a jövő héten indul ez az átfogó program a 27 tagállammal a közbeszerzés területén, és most alakítsuk ki a finanszírozási programot. Elnök, köszönöm, biztos asszony, Köszönöm az, hogy eljött a bizottságunkba, és igen világosan ismertette elképzeléseit a jövőre nézve. Mint az elején már mondtam, ez a bizottsággal való strukturális kötelezettség része is. Ön kulcsfontosságú kérdéseken dolgozik. Mindenképpen meg kell említeni a normákat, hiszen ez is fontos terület. Még egyszer köszönöm, hogy eljött, és hogy a ezekkel a kérdésekkel annyira lelkesen foglalkozik, hisz izgalmas témák ezek. Tudom, hogy mennie kell egy másik szakbizottságú, szakbizottsági ülésre, de engedje meg, hogy egy kis ajándékot adjak át. Van itt egy erős kis ír csapat. Ma Szent Brigitta napja van, és ez hagyomány nálunk, hogy Szent Brigitta keresztjét átadjuk önnek. Uh, it's hearsay. Thank you. So I'm sure this will be the only committee Biztos vagyok benne, hogy ez az egyetlen szakbizottság, ahol ezt az ajándékot megkapta, hozzon ez önnek sok sikert munkájához és a mandátumához. Uh, so, ladies and gentlemen, uh, Hölgyeim és uraim, most pedig hosszú szavazási ülésszak következik. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. És kérem, hogy a nézőközönség is üljön le. Minél hamarabb szeretném kezdeni az ülést. We will be using voting cards. We have a lot of votes, so... Elképzelhető, hogy a szavazó kártyát is alkalmaznunk kell. Kérem, hogy készítsék elő, majd pedig elkezdjük a, az első szavazást. Most csak annyit szeretném megnézni, hogy mindenki itt van-e. Kérnék egy kis nyugalmat, csöndet. Rendben. Akkor az elektronikus szavazó rendszert szeretném ellenőrizni, még mielőtt elkezdjük magát a szavazást. Kérem a néppártot, néppárti tagokat, hogy most szavazzanak. Megnyitom a szavazást a néppárt számára. Szavazási próba következik. Mindenki itt van? No, you only squeeze... Már csak nyolcan vannak, de gondolom jönnek még mások is. Akkor a néppárt számára Lezárom a szavazást, egy kicsit dolgozniuk kell azon, hogy mindenki ő. most pedig a szocialista frakció számára megnyitom a szavazást. I'm sure there are more than six S&D members here. Biztos vagyok benne, hogy több mint hat szocialista frakcióbeli tag van, többet látok. Kérem, szavazzon a szocialista frakció. Nyolcan vannak, de biztos, hogy jönnek még többen. Köszönöm. Látok három liberális kollégát, két zöldet. A, csak a szocialisták vannak itt, teljes létszámban, és a zöldek, és úgy látom a kis frakciók itt vannak. Először Saldemóze úr saját kezdeményezésű jelentésével kezdjük. Az általános termékbiztonságra szóló irányel felülvizsgálatáról és a piacfelügyeletről kérdezem az előadót, hogy szeretne valamit mondani, mondjuk bevezetni a szavazást. Köszönöm, elnök úr! Kedves kollégák! Tudom, hogy meglehetősen hosszú a szavazólista, nem csak az én jelentésemről van itt szó, inkább a következőről, hogy megpróbálok tömör lenni. Tudom, hogy nagyon sok módosító indítvány érkezett, és sok kompromisszumos módosítás is. Figyelembe véve a kompromisszumos javaslatokat, azért meglehetősen ez azt jelenti, hogy egyetértünk ezzel a jelentéssel, és a, a lényeg az, hogy világos üzenetet küldjünk a bizottságnak. A lényeg az, hogy felül kell vizsgálnunk a termékbiztonsági joganyagot és a piac felülvizsgálatát vagyis a piac ellenőrzését, hiszen az jelen pillanatban nem jól működik. Úgy látom, hogy a különböző frakciókban egyetértünk ezzel, és egységes piac ellenőrzési rendszer van szükség. Ezt kértük ebben a jelentésben. Remélem, hogy ez meg is születik, ez az egyetértés, és köszönöm a kitűnő együttműködést a kompromisszumos javaslatok összeállítása terén, a szövegezés terén. Be kell valljam, nem egyszerű ez, mert vannak nézetkülönbségek, de szerintem jó kompromisszumokat alakítottunk, kijavítottuk a biztonságot a fogyasztók számára a piacon, és szerintem most már könnyebb lesz vállalatként működni a piacon, mert világosabbak a törvények, és a verseny is tisztességesebb. Így abban reménykedek, hogy ezzel a jelentéssel világos jelet tudunk küldeni, ez a célunk. És befejezésként szeretnék köszönetet mondani a titkárság képviselőinek Élen, Karen és Júlia, velük voltam kapcsolatban a titkárságról. Köszönöm az együttműködést. Well, thank you very much indeed, and thank you. Köszönöm szépen, és köszönjük az ön munkáját és Akkor most azonnal Szavazunk 11-es módosítással kezdjük. Korhola asszony és Fox úr mellette ellene elfogadva. 10-es Trantafilidis úr mellette ellene elutasítva. Egyes kompromisszumos módosítás mellette ellene elfogadva. Most pedig azonnal a kettes kompromisszumhoz megyünk mellette, ellene. Rendben. Szerintem ezt ellenőrizzük elektronikusan. Kettes kompromisszumos módosítás, megnyitom a szavazást. Én nem szavazok. Ön közben megváltoztatta a véleményét, rendben. Kettes kompromisszumos mellette akkor emeljék föl mégis a kezeket, ellene elfogadva. Akkor most átlépünk a 22-es módosításhoz, ez törlés, Korhola és fogszura, úr, megnyitom a szavazást erről. Lezárom a szavazást. Elfogadva 22 20 mellette, 13 ellene, 23-as mellette, ellene, elfogadva. 24-es visszavonták, 25-ös, Papakis úr, megnyitom a szavazást a 25-ösről. Lezárom a szavazást. Elfogadva 19 mellette, 14 ellene, 3-as kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. Most pedig 29-es módosítás, szóbeli, ez rajta van a szavazólistán. 29-es mellette, ellene, elfogadva. 29 a másik írásos kiesik, a 31-es is, most kompromisszumos 4-es mellette ellene elfogadva. Most pedig 35-ös módosítás Kreuzmann úr mellette ellene elfogadva. Inta 1 mellette ellene elfogadva. 5-ös kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 39-es módosítás, ugye? 39 Kreuzmann által mellette, ellene, elutasítva. 40-es Korhol asszony mellette, ellene, elfogadva. 41-es Kreuzmann úr mellette, ellene, elutasítva. A Stipari Bizottság ezt, ezt elfogadtuk. Hetes mellette ellene elfogadva. 42-es módosítás, törlés. Megnyitom a szavazást a 42-esről. Lezárjuk a szavazást, bár az SND-ben egyel többen szavaztak. Mindenképpen elfogadva. de hogyha az egyik SND képviselő kihúzza kártyát, az jó lenne, elektronikus monitorunk van itt. Akkor ez elfogadva, 40, 344, 45 kiesett, 46-os legvép mellette, akkor elektronikusan szavazunk. 46, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva 20 mellette 14 ellene. Most átlépünk, 48 Krajcman úr. Mellette, ellene, elutasítva. 47-es. Megnyitom a szavazást a 47-esről. az szocialista frakcióból megint egyel többen szavaznak. Lezárom a szavazást. Elfogadva 20 mellette, 15 ellene. 5-ös, 50-es korholasszony. 50-es. Mellette. Megnyitom az 50-esről a szavazást. Megnyitom. Lezárom a szavazást elfogadva, 20 mellette 15 ellene, 49-es Kreuzmann úr, szerintem ez kiesik. Akkor most 51-es Sardemuse mellette, ellene, elfogadva. Itre 5-ös mellette, ellene, elfogadva. Inta 6-os mellette, ellene, elfogadva. 53-as Sáldemúze úr mellette, ellene, elfogadva. Most pedig 52-es kiegészítés. Megnyitom a szavazást az 52-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadva 21 mellette, 15 ellene. 54-es módosítás. Megnyitom a szavazást az 54-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadva 21 mellette 15 ellene, 55-ös mellette ellene, elfogadva 6-os kompromisszumos mellette ellene, elfogadva. Most pedig tovább lépünk. 52-es módosítás Sáldemuze úr mellette ellene elfogadva. 63-as mellette ellene elfogadva. 64-es mellette elfogadva. Inta 1 mellette ellene. Bocsánat, Inta 2 mellette, de egyébként elfogadva. Tudják, hogy miről beszélek. Inta 4, ezt már lefettünk. Inta 5 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Intra, Intra 10 elfogadva. Intra, inta 7-es mellette, ellene elfogadva. 65-ös módosítás mellette, ellene elfogadva. Most pedig a 66-os ára megyünk át, az én módosításom egy szóbelivel, ha jól tudom, elfogadta a raportőr mellette ellene elfogadva, 66-os kiesik, 67-es. Trianta Filitis mellette ellene elutasítva, 68-as mellette ellene elfogadva, 69-es kiesik, nem ez egy kiegészítés, 69-es mellette ellene elfogadva. Itre 11-es, megnyitom a szavazás Itre 11-ről. A néppártban túl sokan szavaznak, lezárom a szavazást. Elfogadva minden esetre, még a plusz szavazattal is, de kérem, hogy valaki a kártyáját vegye ki. 70-es Kreutzmann úr mellette ellene elutasítva. 71-es korholasszony mellette ellene elfogadva. 72-es korhola asszony, erről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21 15 ellenében elfogadva, ittre 13 már lefedve, 74-es módosás Korhol hogy megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22 elfogadva, 14 ellenében. Következő kiesség, 7-es kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. 12-es itre, mellette meg kell nyitni a 12-esről akkor a szavazást. Ittre 12, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva 21 mellette 14 ellene. 77-es módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva most pedig a preambulum bekezdések hármas módosítással, de múzeum mellette ellene elfogadva, négyes mellette ellene elfogadva, I, E, nyolcas mellette ellene elfogadva, kilences módosítás mellette megnyitom a kilences módosításra a szavazást. Lezárom. Ezt elutasítva 14 mellette 23 ellene. Egyes mostás törlés. Megnyitom a szavazást erről az egyesről. Lezárom a szavazást. Elfogadva 22 mellette 15 ellene. Most pedig az egész véleménytervezetet szavazzuk meg, ezt név szerint. Elnézést. A kettes módosítás kimaradt, a lezárom a szavazást, tehát megint egyetőben szavaztak a néppártban, 21 mellette 15 ellene elfogadva. Most pedig az egész véleményt elektronikusan szavazunk az egész véleményről, megnyitom a szavazást. Megint a néppártban egyel többen szavaztak, kérem, hogy vegyék ki a kártyát. Lezárom a szavazást. 36 mellette, és senki nem volt ellene. Köszönöm szépen még egyszer ezt a munkát. Köszönöm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 koncentráljunk, ez hosszú, bonyolult szavazás lesz. Ö, Andris, jelentés lejöttől megkérdezem, hogy kiről valamit mondani. Köszönöm, elnök úr, örülök, hogy ez a szavazás amely nem csupán a szakbizottsági tagok érdeklődésére tarthat számot, hanem másokéra is. Öt pontról szeretnék szót ejteni részről. Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, a titkárság munkatársainak, a jogi szolgálat munkatársainak nagy köszönetet szeretnék mondani a végzett munkáért. Másodszorban a sok konstruktív találkozó után az jelentéstevőkkel és több hónapos intenzív munka, munka után leszögezném, hogy ez egy kompromisszumos csomag, egy nagy kompromisszumos csomag, amely öt részből áll. Jelentéstevőként sokat dolgoztam ezen, hogy minden frakció észrevételeit megfelelően figyelembe vegyem. Hogyha kompromisszumok megnézik, akkor megállapíthatják, hogy sok helyen e, közeledtek az álláspontjaink, és így ez az összcsomag a szakbizottság véleményét vissza tudja tükrözni. Harmadsorban remélem, és ezt a reményt világosan kifejezésre szeretném juttatni, hogy ez a csomag mindenki számára elfogadásra fog kerülni, akik közreműködtek a csomag elkészítésében, és akik ehhez hozzájárultak. A közösen végzett munka, a közösen hozott kijelentések hozzá kell, hogy járuljanak ahhoz, hogy a vélemény kifejeződjön ebben a csomagban. 1600 e, módosítót nyújtottak be, és most 15 kompromisszum van, és azt hiszem, hogy ezt a szavazást éppen ezen kompromisszumos módosítóknak köszönhetően elfogadható időn belül le tudjuk bonyolítani, és így nem kell a pizzaszolgálatot igénybe venni, hogy még fél hét után is itt ülünk és szavazunk. Azt hiszem, hogy egy jó és elfogadható megoldáshoz jutunk a belső piac, a fogyasztók és a vállalkozók érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadónak. Azt hiszem, amíg koncentrálunk, addig a frakciók bizonyosodnak meg a felül, hogy megfelelő számú képviselő van. Kérem, hogy ezt jelentsék, amikor megvan együtt működjen, kérem működjenek együtt. Schwab úr rendben, Gebhardt úr rendben. Akkor sokkal gyorsabb lesz a szavazás tehát. Kettes kompromisszum, első cikk mellette, ellene, elfogadva. Első cikk, módosító, kompromisszumos módosító. Kettes volt nekem ide írva. Jó, sorrendben a második. Most pedig 399-es módosító ellene elfogadva. Most pedig második ö, cikk, első pont, ö, ezzel kapcsolatos ö, sem, szóval ellette, mellette, ellette elfogadva. Most pedig ö, 411, megnyitom a szavazást. was oh, yeah, only 39. 39. Okay, the vote, vote is closed. Uh, that's, uh, that's defeated. Uh, 23 against and 16. Uh, 16 mellette 23 ellene. Uh, nincs elfogadva, elutasítva. Uh, kérem, hogy gyorsabban szavazzanak. Uh, azonnal nyomják meg a gombot. Következő. Uh, második cikk másik pont mellette ellene elfogadva, most pedig kompromisszumos a következő a hetes kompromisszum mellette második cikk, a harmadik pont el, mellette ellene elfogadva. Tanner úr Tönasszony, kérem, eh, hogy a cikket és a pontot mondják, mert nincs itt a szavazó listán a kompromisszós módosító száma, tehát eh, csak a eh, cikkszám, pontszám kellene. Rendben, következő, második cikk, négyes pont, és 11b mellett ellene elfogadva. Most pedig kettes cikk 4a új pont messzi van, hát nehéz munka volt az előadó részéről. Ez második cikk 4a pont új, mellette, ellene elfogadva. kompromisszum második cikk ötös pont mellette ellene elfogadva. Most pedig második cikk 5a pont új mellette ellene elfogadva. Gyorsan haladunk. Második cikk 6-os pont, preambulum bekezdésekből 12-es, 13-as mellette ellene szintén elfogadva most pedig 43-as és 58-as módosító mellette ellene elfogadva. Most pedig 44-es módosító nem, nem. Kompromisszumos módosító, második cikk, 8-as pont, 11-es rambulum bekezdés mellette, ellene, elfogadva. Most pedig második eh, cikk, 9-es pont plusz 15-ös rambulum bekezdés. Eh, különböző eh, lapszámodás van, ezért nem adom meg a lapszámot mellette, ellene elfogadva. Most pedig 11-es pont cikkről, és nem tízes, javítja meg színek, szóval és 16-os preambulum bekezdés. Article 10. Tízes, cikk 16-os preambulum bekezdés mellette. Mellette, ellene, elfogadva. Most pedig jogi ügyek 16-os mellette ellene elutasítva. Most pedig második cikk 11-es pont mellett, ellene elfogadva. Most pedig 46-os módosító, ugye jól mondom, és Júri 62-es. Mellette, ellene, elfogadva. Most pedig ö, fogyott a 49, ö, Júri 66, elfogadva. Most pedig 48-as, Júri 65, mellette, ellene, elfogadva. Most pedig kompromisszumos módosító második cikk 16-os pont mellette, ellene, elfogadva. Most pedig ö, jogi ügyek 66 mellett ellen elfogadva. Most kompromisszos módosító második cikk 18-as pont mellette, ellene, elfogadva most pedig az 51-es törlése mellett ellene elfogadva. Most pedig kompromisszus módosító második cikk 20-as pont mellette ellene elfogadva. Most pedig 53-as módosító mellette megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Mó, kompenzáció módosító harmadik cikk és egyes kiegészítések, tehát teljes szöveg kivéve szolgáltatások, részvényi szolgáltatás mellett ellene elfogadva. Második rész megnyitom a szavazást a második részről, tehát a services rész. Lezárom, elfogadva. Most pedig áttérünk az összes módosítók a fogyott, több oldalon keresztül a négyes cikkel kapcsolatban. Tehát eh, Eltöner asszony, azt hiszem, hogy elfelejtette a Júri 68-at. Hol van a Júri 27. oldal. Azt hiszem, nekünk ugyanaz az oldalszámozásunk van. Nem. Azt hiszem, hogy Júri 68 része az előző kompromisszumnak, a második cikk 20-as pont. Egyetért rendben. Jó, akkor négyes cikk mm, kompromisszos módosító, négyes cikk és kapcsolódó preambulum részek, hat részben részenkénti szavazás. Ezeket külön veszem. Tehát Négyes kompromisszum, első rész, mellette, ellene. Elfogadva. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárva. Elfogadva. Harmadik rész, megnyitom, lezárom, Elfogadva. Negyedik rész. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Ötödik rész. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Hatodik rész. Megnyitom. Lezárom. Nem, akkor újra kell mondani. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Most akkor lássuk. Az ötös cikkel kapcsolatos, nem, a négy a val kapcsolatos, cikkel kapcsolatos kompromisszumos módosítót. Az elnök javítja magát. 38. oldal, 4 a val kapcsolatos módosító, mellett ellen elfogadva. Ezzel az első fejezet lezárva, remélem, hogy a ö, továbbiakkal nem lesz probléma. Második ö, fejezet. 22-es kompromisszumos módosító mellett ellene elfogadva akkor most áttérünk. Hova is térünk? So we now go to compromise 23, I think. 23-as kompromisszumos módosító. Az ötös ez mellette. Ellene elfogadva. Most pedig 673-as módosító, ugye jól mondom, Nagyon jó munkát végzett az előadó. Right. So, um, So I think, um, I think unless the rapporteur contradicts me. Ellentmond nekem az előadó. Nem. Akkor ö, hova is ugorjunk? A megfelelő preambulum bekezdésekhez. Tehát most átugrunk a 17-es preambulum megkezdéshez mellette lenne elfogadva. Most pedig 302 mellett ellene elutasítva. Most Rosfor 303-as módosító, rendben, igen, gondoltam. Akkor 6-os cikk 24-es kompromisszum mellette ellene elfogadva. Akkor áttérünk 86-os módosító mellette ellene elfogadva. Utána 690-esek Most akkor DR6, Right, okay. So that's finished volume two. God. A második kötettel végeztünk, hihetetlen. Harmadik fejezet. 25-ös kompromisszumos módosító. Igen, mindenki követ? Mellette ellene elfogadva, ami azt jelenti, hogy áttérünk a 8-as cikkre. Igen, 88, 700-as, stb. módosítok, 85 törlése mellette ellene elfogadva. Utána kompromisszumos módosító 26-as számú mellette megnyitom a szavazás, 26-os kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Most akkor áttérünk a tízes cikk kompromisszumos módosítójára. 25-ös preambulum bekezésről is akar ö, szavazni. Nem, visszafelé kell haladnunk, azt a tanácsot kaptam. DR 82-es mellette ellene elfogadva. a 83-as mellett ellene elfogadva, 678-as mellette elfogadva. Most a 25-ös preambulum megkezdése kapcsolatos ö, kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Most 27-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Most akkor áttérünk a 11-es cikkel kapcsolatos kompromisszumra. Huszonnyolcas számmal. Megnyitom. Lezárom elfogadva. Most pedig a 12-es cikkkel kapcsolatos kompromisszumos módosítóra térünk rá. Rambulum bekezdés. Szükséges szavazni a 21-es brambolom bekezdésről, vagy ezt tekinthetem elfogadottnak? Elfogadottnak, jó. Ez is része a kompromisszumnak, jó. 29-es kompromisszum a 11. cikkel kapcsolatban mellett ellene elfogadva. Most akkor a 13-as cikkel kapcsolatos kompromisszumra térünk rá. 23. oldal nálam, a 13. cikk mellette, ellene elfogadva. Ez a 13-as volt. 14-es cikkel kapcsolatban, 31-es sorszámmal mellette, ellene elfogadva. Most akkor áttérünk a 106 as jelentéstervezetre. Ugye? Jól mondom. A 28. oldalom mellette ellene elfogadva. 890-es módosítóval kapcsolatban megnyitom a vitát. Lezárom. Elutasítva. 13 mellett 24 ellene. 32-es módosító 16-os cikkel kapcsolatban mellette ellene. Elfogadva. Most pedig kompromisszum a 17-es cikkel kapcsolatban, ami a 31 32. oldalon van, 33-as számmal Megnyitom a szavazást a 33-as kompromisszus. Nem, itt részenkénti szavazás van, ez elkerült a figyelmet, megnyitom az első részről a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Második rész. Lezárom szintén elfogadva. Most pedig áttérünk a 124-es jelzéstevezetre, 36. oldal jelentéstervezet, 114 mellett ellen elfogadva. 115 mellette ellen elfogadva. 34-es kompromisszos módosító a 19. cikkről és ez kapcsolódó preambulum bekezdésekről részenkénti szavazásban. Első rész mellette ellene elfogadva. Második rész megnyitom a szavazást. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva 22-16 ellenében. Most pedig áttérünk Júri 110, 140 a 20-as cikkel kapcsolatban. Ez elég távol található. 20. cikk, Júri 140 mellette mellette, Júri 140 ellene világos, hogy elfogadtuk ebben esetben több is a válik, akkor hova is jutottunk? 20. cikk törölve 20a What about 20? So now we move, I think, and as the rapporteur... Ha csak nincs ellenvetés, rajta van féle módosító, mellette, ellene, elutasítva. Egy 05-ös mellette, ellene szintén elutasítva. Azt hiszem ezzel újabb fejezetet zártunk le, szépen haladunk. Most pedig a négyes fejezetre térünk át, így van? Igen, négyes fejezet. 121 falls. What about 1057 Oh, oh, oh sorry, 1057. So 1057 is the first to be voted. Az első 1005 mellette ellene elutasítva. Miután a hármasról elfogadtuk a kompromisszumos módosítást, hármas cikkről, most a 21-esről a kompromisszumos kiesik, ugye így van, hiszen ezt a hármas cikk fette, akkor a 21-es cikkel kapcsolatos módosítások kiesnek, és most a 22-es cikkhez érkezünk, kompromisszumos mellette, ellene elfogadva. Akkor 114-eshez érkeztünk. 30. oldal. Rojtóba asszony. Mellette, ellene, elfogadva. 22A kompromisszumos módosításhoz érkeztünk, mellette, ellene, elfogadva az összes többi módosítás kiesik. 23-as cikk kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 23A új kompromisszumos módosítás, 17-es oldalamon van. 23A új kompromisszumos módosítás mellette 23 áll mellette, ellene, elfogadva. Kompromisszumos módosítás 24-es cikkről, mellette, ellene, elfogadva. Most pedig 1176-os következik, 26. oldal. 1176, 1178 egyformák mellette, ellene, elutasítva. Weisgerbez asszonyét nem bocsátjuk szabazásra. szavazásra. Elnézést. Az 178-asról szavazni kell mellette, el lenne elfogadva. 1577-1579 nem szavazunk róla. Az 1180-asról sem szavazunk, ugye? Szavazunk erről? Um, was that adopted as part of the compromise? I think it was already adopted. Az 1180-asról szavazunk mellette, ellene, elutasítva. 358 as forul mellette, megnyitom a szavazást a 358-asról. Lezárva, elfogadva. 146 Schwab úr mellette, ellene elfogadva. Salvini úr kiegészítése mellette ellene elfogadva. 23-as Schwab úr mellette ellene elfogadva. 3 egyforma, 14 0, 14, 11, 14, 12. Megnyitom a szavazást erről a három módosításról. Lezárom a szavazást. 16 mellette, 22 ellene, elutasítva 1406, Törönen asszonyé, három módosítás, ez kiesik, ugye? 1182-es következik. Megnyitom a szavazást, 1182. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 362-es. Salvini úré. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 363, Turunen asszony, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 19-19 ellenébe egy tartózkodás. Kompromisszumos 26-os cikkhez részenkénti szavazás Goe Engel kérte első részről mellette, ellene elfogadva. Második rész mellette ellene elfogadva. A többi 26-osra vonatkozó kiesik, és most a 27-es cikkre fogunk átérni, mégpedig a 45. oldalon. Folytatjuk. Módosító indítványa 27-es cikkről. 44. oldal az én könyvemben, 27-es cikk, módosító mellette, ellene, elfogadva. Most pedig 28-as cikkre térünk, kompromisszumos módosítás, az én könyvemben ez a 47. oldalon van. 28-as cikk kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. Most pedig áttérünk 1376-osra térünk át, a többi kiesik. 1378 as Weisgerber asszony mellette, ellene, elfogadva. Most pedig 29-es cég kompromisszumos módosítása mellette, ellene, elfogadva. Ezen 41 esre térünk át. Nem. Úgy tűnik, hogy a negyedik fejezetet befejeztük. Chapter 5 we have no votes on. Exactly, yeah. We just noted most pedig, hölgyeim és uraim, a jegyzőkönyvnek elmondom, ötös fejezet a jogi bizottsággal együttműködve készítettük, úgyhogy úgy tűnik, hogy a jogi jellegű módosításokat már elfogadták. Most az utolsó fejezetre tértem át, így van ez előadó. Igen, következő, a hatos és a hetes, két fejezetünk maradt, most pedig a 40-es cikknél tartunk. Itt négy törés a mellette ellene, ezt töröltük a 40-es cikket, és látom, hogy a preambulum bekezdéseket is törölni kell, erről nem kell szavazni. 41-es cikk, Gepárd asszony, megnyitom a szavazást. 1518-as, lezárom a szavazást. Elfogadva, 20 mellette. 15-19, Gebhardt asszony. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-19 ellenében egy valaki nem szavazott. Kérem, hogy egy kicsit gyorsabban szavazzanak. Karasz 15-20-tól 15-23-ig együtt szavazunk, mellette, ellene, elutasítva. 15-24, Bilt és Kárnyette, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 18 mellette, 20 ellene. Kreuzmann úr a 15-25-öst visszavonta, most kompromisszumos a 45 ához mellette, ellene, elfogadva. Kompromisszumos 45B, ez a preambulum megkezdés, most a 46-os kompromisszumos mellette ellene elfogadva. as mellette ellene elfogadva. 48-as kompromisszumos mellette ellene elfogadva. És a hozzá való kompromissz, a hozzávaló preambulumot is elfogadtuk. 33-ast elfogadtuk. 389-es van mellette, ellene elfogadva Ekon 9-es. Ekon 9-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 15 mellette 15 ellene 6 tartozás, Ekon 8-as, megnyitom, mellette ellene. Ezt elutasítottuk. Most pedig Chapter 7. Hetedik fejezet. 191-es jogi mellette ellene elfogadva. CR 49-et elfogadtuk. A 170-esről és 34-esről nem kell szavazni. 48 új Menders, Manders úr szóbeli módosítása, ezt tegnap adta le, kérem, akkor felolvassák, vagy... Látják, rendben, látták már ezt. 49-es szóbeli, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Három es Turunen asszony, megnyitom. A szavazást lezárom elutasítva. 396-os Rapti Popakis, megnyitom a 396-osról a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva ez is. 50-es kompromisszumos a melléklethez, mellette, ellene, elfogadva. Most az 51-es kompromisszumoshoz megyünk mellette, ellene, elfogadva. Ez lefedi a többit is. A következőket az ötös cikk lefedi kettes preambulum bekezdésnél tartok most. Nincs ez beszámozva. 206-os módosításnál tartunk, ha jól látom. Nem, a 216-osnál Ekon egy kompromisszum. Egyes kompromisszum, kettes preambulum bekezdésről, ugye? Itt tartunk. Akkor az egyes kompromisszum, kettes preambulum szavazás, ez a kettes kompromisszumra vonat, kettes preambulum bekezdése vonatkozik, egyetértenek? Szerintem itt hiba volt a szavazó listán, hiba van, úgyhogy ezt tisztázom az előadóval és az árnyék jelentéstevőkkel. Én úgy értelmezem, hogyha a preambulum bekezdések oldalra mennek, akkor a hármas melléklet után négyes bekezdés, négyes pont, D pont, akkor itt eljutottunk a mellékletekhez. Tehát 2016, 2017, 2015, Ekon 1. Sikerült engem követni? Itt van egy kompromisszum, ami nincs rajta a szavazólistán, de nekem itt van, kettes preambulum bekezdés, ez mind a négy pontra vonatkozik, az előadó egyetért, úgyhogy én a kettesről mellette, ellene, elfogadva a preambulum bekezdés esetében. Most a hármas preambulumra térünk át. Négyes preambulum bekezdésre tértünk át. 221 Turinen úrsé. Megnyitom a szavazást a 221-esről. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 225, 226 egyformák. Megnyitom a szavazást 225, 226-osról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 227-es, ezt ne, nem szavazunk, mert nyelvi jellegű. 228, Törönen asszony, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk 18-21 ellenében, és a 229-es ugye mellette Megnyitjuk erről a szavazást. 229-es. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig a záró szavazás következik az egész szövegről. Gebhardt asszony. Ja, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Schwab úrnak szeretnék köszönetet mondani a hatalmas munkáért, amit végzett, amit valamennyien együtt végeztünk, hiszen ez nem volt könnyű feladat ebben az ügyben együtt működni. Az Európai Bizottság szövege egyrészt egy nagyon problematikus szöveg volt, és szeretném megjegyezni, hogy a jövőben meg kell haladnunk önmagunkat tulajdonképpen, és Schwaborra tekintek, aki jóváhagyólag bólint, hogyha jövőben ilyen rossz szöveget kapunk, akkor azt már eleve nem szabad elfogadnunk, hogy annak alapján dolgozunk, hanem azonnal vissza kell utasítanunk a szöveget a bizottsághoz. Ez az első, amit mondani szeretnék. A másik dolog, amit mondani szeretnék, és nagyon sajnálom, mert rengeteg időt töltöttem ezzel, rengeteg munkát, hogy a frakciómnak azt kell ajánlanom, azt után, amit, azután, amit tegnap meg, ö, ö, amiben megállapodtunk, hogy ne fogadjuk el ezt a kompromisszumot, tehát a szavazásnál el kell ezt utasítanunk. És szeretném megindokolni, mert a kollégáim tegnap megbízást adtak, hogy ezt tegyem meg, hogy a többi frakció tudja, hogy miért utasítjuk ezt el. A frakcióm kezdettől azt mondta, hogy nem tudunk elfogadni olyan szöveget, amelyben akár a fogyasztói jog romlása az EU bármelyik tagállamában felmerülhet. És sajnos ezzel a szöveggel ez a helyzet. 5-6 példa van, amelyet példaként fel tudnék említeni, de nem akarom húzni az időt, éppen ezért csak két példát említenék hogy megvilágítsam, miért nem tudjuk ezt a szolgát elfogadni. Egyrésztről, és ezt kezdetektől fogva mondtam, a frakcióm nem tudja elfogadni, hogy a pénzügyi szolgáltatások összességében ezen irányelv alkalmazási hatály alól kivételre kerülnek. Részeit kivették ez alól, és ezt elfogadtuk, mivel egyesek már más irányelvek hatája alá tartoznak, mint például a fogyasztói hitel irányelv hatája alá. De van egy sor olyan pénzügyi szolgáltatás, amely nincs lefedve ezen a területen, és ezek a kis ö, fogyasztói hitelek. És itt Horrepo kollégámra tekintek, aki beszámolt arról, hogy pontosan a skandináv országokban nagyon nagy problémák vannak ezzel, tehát az alacsony összegű hitel szerződésekkel, amelyek az SMS-en keresztül köttetnek, és ez a fogyasztói hitel irányelv alá nem tartozik, és mivel a pénzügyi szolgáltatások ki vannak véve ezen irányelv hatája alól, ezek más irányelv hatája alá sem tartoznak, és ez egy visszalépést jelent, és szociáldemokrataként ezen a területen, amit mi akartunk, azt nem érjük el ezzel, és azt nagy problémának találom, és a frakcióm ezzel nem tud egyetérteni. A második probléma ezen a területen a teljes körű harmonizáció volt előirányozva, tehát a tagállamoknak nincs lehetőségük arra, hogy további jogalkotást végezzenek ezen a területen, hiszen ez teljes harmonizáció körébe tartozik. Hogyha minimális harmonizáció lett volna, akkor ezzel együtt tudtunk volna élni. Egy másik példa, amit szeretnék megnevezni, már több hete mondtuk, hogy a tízes cikknél a frakcióm nem tud elfogadni egy teljes körű harmonizációt, mert a megfogalmazás egészen egyszerűen elfogadhatatlan a frakcióm számára, hiszen itt arról van szó, hogy meghatározzák, hogy az olyan szerződéseknél, amelyek házon kívül kötetnek, nos ott csak a fogyasztó kérelmére kell írásbeli szerződést kötni. És ebben a cikkben azt határozzák meg, hogy a fogyasztóknak kérniük kell azt, hogy írásbeli szerződést kapjanak, ha nem. És itt egy tartós médiáról beszélnek, tehát még csak az sincs biztosítva, hogy papír alapú szerződés legyen, hanem akár egy USB stick vagy egy CD-rom is lehet, és az üzleten kívül kötött ö, ö, szerződéseknél ezt nem is lehet megvizsgálni, hogy az USB sticken, ami, ö, ami azon van, az megfelel annak, amit éppen a fogyasztónak mondtak. És ehhez hozzájön az a megfogalmazás angolul. Even to the consumer on a durable medium insofar as this appears appropriate in view of the nature of the contract. Und solch eine és egy ilyen pontatlan megfogalmazás nagyon problematikus, hiszen megnyitja a lehetőséget a kereskedőknek, hogy azt mondják, hogy nincs szükség írásbeli szerződésre, és a frakcióm számára ez képviselhetetlen, hiszen sok tagállamban olyan szabályok léteznek, amelyeket emiatt meg kell szüntetni majd, mert ezen a területen teljes körű harmonizációt irányoztak elő. Tehát ez két olyan példa, amelyek minket arra ösztönöztek, hogy egész egyszerűen nem tudunk egyetérteni ezzel az anyaggal. Okay. Uh... Rendben. A záró szavazás következik. Ö, raportőr. kíván szót?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 Hölgyeim és uraim, annak ellenére, hogy ö, teljes ö, többség nem lett a, az előadó mellett világos, hogy ez bonyolult szöveg, további vizsgálatra érdemes, mielőtt plenárisra kerülne az előadó kész a további munkára. Köszönöm szépen az eddigieket, illetve az előadóknak, mert a kompromisszumok nélkül nagyon hosszú lett volna a szavazás. Gebhardt asszonynak igaza van a jövőben. Legyünk igényesebbek az ilyen szövegekkel kapcsolatban mondhatják, hogy a ö, bizottság is ö, lehet kritikusabb. De hát van mind dolgoznunk. Van egy tanácsi állásfoglalás ezzel kapcsolatban. Nos, ezzel vége az ülésnek. Egy bejelentést szeretnék tenni. Azt javasoljuk, hogy a jelentések ennyi jelentéstevők most használják tolmácsolás alatt termet a maradék 35 percre egy ö, sajtókonferenciára, hogyha kívánják. Ö, ezt tehát a javaslat, hogyha a ö, jelentéstők, árnyék jelentés, jelentéstők akarják ezt igénybe venni, akkor tegyék. A többi kollégát meg kérem hagyja el a termet. Jövő héten találkozunk háromkor, február 10-én. Köszönöm.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 Azt hiszem, hogy elkezdhetjük a sajtókonferenciát. Uh, szeretném uh, megkérni az árnyék jelentéstevőket, hogy csatlakozzanak itt hozzánk az emelvényen Gebhardt asszony. Uh, Törenen asszony, Evelyn. Mr. Rochefort.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 Uh, so good afternoon everybody um, who's here in the room and also more particularly those who are watching. Mindenkit uh, üdvözlök, főleg azokat, akik uh, webstreaminget néznek, és így látnak bennünket. Malcolm Harbour uh, vagyok, akik nem ismernek engem a Belső Piac és Felszóvédelmi Szakbizottság elnöke. Tolmácsaink segítségével reagálunk a ma délutáni szavazás eredményére a az árnyék jelentéstevőkkel és jelentéstedővel. Itt a fogyasztói jogok jelentésről van szó. Köszönöm szépen kolléganőnket, aki a sajtókapcsolatokkal foglalkozik, hogy ezt megszervezte. Utána pedig bármilyen nyelven várjuk a kérdéseket. Ez akkor kihasználom az alkalmat, hogy emlékeztessek arra, hogy az Imco newsletter rendelkezésre áll a webben az IMCO hálózat barátai közé fel lehet iratkozni, és akkor az illető kapja az értesítéseket, ez a newslettereket. Kérem, hogy a jelentéstevő mondja el, hogyan látja a mostani szavazást, és mi a következő lépés a fontos ügyben, Schwab Köszönöm, elnök úr. Először is rendkívül megkönnyebbültem, hogy nagyon sok kompromisszum, amiről ma szavaztunk, frakciókon átnyúló módon elfogadásra került, és ezzel széles támogatását élvezte ezen szakbizottságnak, és elmondhatom, hogy ezen hosszú tanácskozási idő után majd az egész parlament támogatását élvezni fogja ez a jelentés. Sajnálom azonban, hogy a szavazás végén, az szavazásnál nem kaptunk nagyon széles többséget, de hát a politika már csak ilyen, hogy valamikor döntést kell hozni, és éppen ezért tiszteletben tartom, hogy más frakciók ezt a kompromisszumot végül végül nem tudták megszavazni, sajnálom, de elfogadom ezt. Ennek ellenére azonban azt hiszem, hogy a kompromisszum, amit most többséggel elfogadtunk, és a többség egészen egyértelműen elegendő volt. Két fontos javulást eredményez majd az európai belső piacon. A digitális belső piac. A honlapokon keresztül és online bevásárlás az elmúlt hat évben megkétszereződött. Ez egy nagyon fontos hozzájárulás hosszú távon az európai belső piachoz, hogy a fogyasztók, különösen a fiatalabbak egyre növekvő mértékben, határokon átnyúló módon vásárolnak, és különösen a fiataloknál gyakran külföldön tanulnak, vagy akár később külföldön vállalnak munkát, ott egyre nagyobb fontosságot nyer, hogy az egységes piacon egységes szabályok legyenek, és azt hiszem, hogy különösen az elállási jog, amelyet most egységesítettünk, az időtartamára vonatkozóan a kivételekkel együtt és egyéb feltételekkel együtt. Ez különösen hozzájárul majd a határokon átnyúló online kereskedelem fejlődéséhez. Természetesen az is fontos volt, hogy a fogyasztóvédelmi jogi implikációkat minden részleteiben elemeztük, és azt hiszem, hogy nem szabad az, hogy a fogyasztóvédelem romoljon, Ez a irányelv semmiféle részén. Voltak átfedések más irányelvekkel, voltak kérdések, amelyeket még utólag ö, is tudunk majd tisztázni, egyes országokban vannak minimumhitelek, amelyek nincsenek lefedve. Ez a fogyasztói hitelirányelv minimum harmonizációjának kérdése. Azt hiszem, hogy itt sürgető fogyasztóvédelmi intézkedésekre van szükség európai szinten. De itt nem volt jelentős nézeteltérés. Másodszorban az a helyzet, hogy ennél az irányelvnél egyes helyeken a fogyasztók védelme, valamint a fogyasztók azon kívánalma között, hogy a szolgáltatók juttatásokat a lehető legkevesebb nehézség nélkül igénybe tudják venni, egy egyensúlyt kellett találni. És nem volt ez mindig egyszerű, de azt hiszem, hogy megtaláltuk a helyes utat, összefoglalólag fogyasztóvédelem a legmagasabb szinten, és szabadság a belső piacon, azt hiszem, hogy harmonikusan összeférnek, éppen ezért megkönnyebbültem a szavazás eredménye után, és remélem, hogy a következő hetekben, a parlamentben, a tanácsban és a bizottsággal együtt is egy további jó előrelépést sikerül majd elő, elérni ezen irányelvet illetően. Köszönöm szépen. Uh, um, Köszönöm szépen. Uh, most pedig lennék jelentéstövök. Uh, evening, Evening Gebhardt azt először. Köszönöm, elnök úr. Jó magam is megkönnyebbültem, hogy végül is egy döntést hoztunk, még akkor is, hogyha az itteni döntéshez nem tudtunk hozzájárulni. Egyrésztről el kell mondanom, hogy nagyon problematikus volt az Európai Bizottság javaslata, amit megkaptunk. A fő probléma az Európai Bizottság azon javaslata, hogy a tagállamoknak elvettek azon útját, hogy egyes területeket önállóan szabályozzanak, ami, ahol erre szükség lenne, és ott előre tudjanak lépni, ahol szükség lenne erre. Azt hiszem, hogy ezen területen nagyon óvatosnak kell lennünk. Frakcióm, a Szociáldemokrata frakció ezt a javaslatot ennek jelenlegi formájában nem tudta megszavazni, mert bizonyos területeken kevés, kev, kevesebb jog jött létre, mint ahogyan most a tagállamokban jelenleg biztosított. Az egyik példa a pénzügyi szolgáltatások területe, amely sajnálatosan a szolgáltatási irányelv határól kivételre kerül. Ezt nem tudtam elfogadni, az utolsó pillanatokig harcoltam azért, hogy Schwab urat meggyőzzem, hogy ezt ne, ezeket ne vegyék ki a hatája alól az irányelvnek. Sajnos ez nem sikerült nekem. Mi is a probléma? A fogyasztói hitel irányelv, elnézést, mindig nehéz, nehéz ezeket az európai irányelvneket megjegyezni, nos tehát ez egy bizonyos szinten hatékony, és minden terület, ami ez alatt áll, ott minimális harmonizációk vannak ágazati irányelvek révén, amelyeket most ez az irányelv kellene, hogy felváltson. És az azt jelenti, hogy azáltal, hogy a fogyasztói hitel irányelvben nincsenek benne ezek, és a fogyasztóvédelmi irányelvben sem. Ez azt jelenti, hogy ez egy visszalépést jelent majd a korábbi állapothoz, és nem világos, hogy ezekkel a területekkel mi fog történni. Ezek a minimál hitelek, a 30, a 20 euró, vagy 50 euró, amit fiataloknak kínálnak, hogyha 18 év alattiak, akkor itt az ifjúság védelem az érvényes, de 18-19 évesen és fölötte, és talán 10 darab ilyen minimál hitel felvétele után nagy nehézségek léphetnek fel, hiszen nincs elállási jog, nincs világos tájékoztatás, hogy mi az éves kamat ezen hitelek esetében, ez nagyon problematikus, és ez egyike azoknak az okoknak, amik miatt ezt a szöveget nem tudtuk elfogadni. Azt sem tudtam elfogadni, hogy azokon a területeken, ahol tájékoztatást kell nyújtani, ez a 10-es és 11-es cikk, ott teljes harmonizációt irányoz elő a szöveg, noha ez egy nagyon pontatlan megfogalmazás ezekben a cikkekben. Egyrésztről azt rögzítik, hogy a vállalat, hogyha házaló üzletkötésről van szó, itt angolul kell dolgoznom, tehát az írásbeli szerződés nem feltétel nélküli ennek az elkészítése, és ezt nagyon problematikusnak tartom, hiszen bizonyos tagállamokban az a helyzet, hogy automatikusan írásbeli szerződést kell adni, aláírással, hogy ennek legyen valóban érvényessége. Itt a szövegben, amiről most szavaztunk, ezt relativizálják, mert a kereskedőnek lehetősége van azt mondani, hogy itt egy különleges helyzet áll fenn, és ezért nem szükséges, a, például a fogyasztó nem ismeri a különleges helyzetet, nem tudja, hogy ezt hogyan kell kezelnie, és magának a fogyasztónak kell kérnie ezt a szerződést, de gyakran a fogyasztó nem is tudja, hogy erre joga van, hogy kérhet ilyen írásbeli szerződést. Nos, tehát ezek részletek, amelyek arra ösztönöztek minket, engem és frakciómat, hogy azt mondtuk, hogy ezt nem tudjuk elfogadni, esetlegesen elfogadhattuk volna, el tudtuk volna fogadni, hogyha minimális harmonizációt irányzott volna elő a szöveg ezen a területen, tehát hogyha a tagállamok ezeken a területeken további jogalkotásra lettek volna jogosultak, de ez nincs előirányozva a jelenlegi szövegben, annak aktuális formájában, és azért számunkra ez teljes mértékben elfogadhatatlan. De jó szándékkal hallottam, hogy a jelentéstevő éppen azt az ajánlatot tette, hogy a plenárison még egyszer vitázhatunk erről a kérdésről és talán még korrigációkat lehet majd megejteni. Természetesen e tekintetben szívesen rendelkezésre állok, és hogyha sikerül jó rendelkezéseket kialkudni ezen a területen, és ezt a plenáris elé terjeszteni, akkor természetesen nem fogok elzerkózni ezen lehetőség elől, hiszen számomra az a fontos, hogy jó jogszabály jöjjön létre a fogyasztók érdekében, arról van szó, hogy ezzel a fogyasztóvédelmi irányelvel hozzáadott értéket teremtsünk a fogyasztók számára, és valóban abból a filozófiából induljunk ki, hogy ha a fogyasztók jogairól beszélünk, akkor itt valóban a fogyasztók jogairól van szó, és nem, az els, nem a belső piacról elsősorban, mert nekem néha ez volt a benyomásom a vita során. Tehát a kapu nyitva el a további megbeszélések előtt, a javítás előtt a plenárison, feszülten várom, hogy erre hogyan lesz lehetőség, és mit tudunk tenni ezen a területen. Nem csupán ezen a két területen, amit most megneveztem, hanem más területeken is még, amelyeken a kompromisszumokat nem fogadtuk el, mert tudtuk, hiszen tudjuk, hogy nem két kompromisszumos módosítóról van szó, hanem ötről, amiket nem tudtunk támogatni, mert ezekkel problémáink voltak, de természetesen nyitott vagyok a további megoldásokra. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, Evelyn uh, Habeosfar. Köszönöm szépen. Képzeljék el, ma délelőtt újra elolvasom az eredeti javaslatot, mert tett az, a bizottság az irányelvre. 2008. októberéből származik. Mekkora utat tettünk meg. Ez a szöveg rossz szöveg volt. Ez a fogyasztási kérdéseket nagyon könnyedén vette, és ez ellentmond annak, hogy milyen bonyolult a fogyasztás a mai társadalomban de annak is, hogy mennyire fontos a hétköznapi életben az 500 millió európai polgár számára bármelyik országba is lakjanak, bármilyen életszínvonalon éljenek, bármilyen korúak. Nagyon fontos a fogyasztás a mai életben. Ez az irányelv nem tökéletes a ö, mai szavazás után sem a szakbizottságban történt erre ma szavazás. Tudni kell, hogy honnét indultunk ki. András Schwabnak azonban szeretném elismerésemet kifejezni. Óriási munka történt a technikai csapat részéről és a bizottság részéről, és az árnyék jelentéstevők is, hadd mondjam, sokat dolgoztak, hogy jobb legyen a szöveg javaslom, hasonlítsák össze az eredeti szöveget és a ma szakbizottságban megszavazott szöveget. Azt állítom, hogy ez az irányelv megvédi a fogyasztókat, védi a fogyasztókat, elégedettebbek lesznek. A fogyasztók és a jog és a az érdekeik állnak előttünk, hogy a leg jobban tudjanak választani. Többen is elmondták, hogy az az új, az a jelenség terjed, hogy interneten lehet vásárolni fogyasztási cikkeket, és ilyenkor már nincsen határ ennek nagyon örülünk, mi európaiak, hogy így meg tudjuk nyitni a piacot. De ettől meg is rémülünk, mert sok hamisítvány van, sok tiltott termék, olyan vásárlások, amelyek nem tudjuk, hogy honnét származnak. Van irányelv a távvásárlásról, de fontos volt újból megnyitni ezt az ügyet, mert nagyon gyorsan haladnak a dolgok. Ha Franciaországot nézem, 2010-ben 20%-kal nőtt a vásárlások tömege. 15-17 százalékkal nőtt az online vásárlók száma. Új előnyöket kell adni nekik. Úgy gondolom, hogy ez az irányelv megpróbál javítani az egészséges versenyen, hogy azok a vállalatok, amelyek drágában adnak el egyes országban, mint más országban, mert nem egységes alapja. Nos, ezek a cégek versenyképesebb árat kell adjanak majd a fogyasztóknak. Fontos, hogy a fogyasztó egész Európában interneten vásárolhasson. Nagyobb a választék, és alacsonyabbak az árak. Ez a KKV-k számára is nagy lehetőség. Általában vállalatok számára. A kis és középvállalatok nagyon szűk termékskálával dolgoznak gyakran. A fogyasztás egyre specializáltabb a fogyasztók hobbiának függvényében. Most kinyílt a világ, eddig néhány fogyasztóval, csak kevés országgal dolgoztak, most megnyílt, kinyílt a világ, Európaiként mondom, ahhoz, hogy ez működjék, harmonizálni kell. Különben ez nem működhet. Most bármelyik, most a vállalatok kell ismerik a 27 tagállam jogát, és csak úgy tudnak az interneten, valamint valamit ajánlani Evelyn Gebhardtnak, a szocialistáknak, mondom, akik haboznak ezzel kapcsolatban. Maximális harmonizáció kell. Nem mindenhol, csak egyes területeken volt egy irányelv, amely teljes harmonizációt irányzott elő. Nos, ehhez képest a mostani szöveg visszafogottabb. Kiterjed a táv eladásra, amikor nincs fizikailag jelen az eladó és a vevő, valamint, ahogy Evelyn Gebhardt mondta, a háztól házig történő szolgáltatások, off-premises a székhelytől vagy telephelytől távoli előadások. Néha mindent egy lapra teszünk fel. Ez nem jó. Előre kell lépni, úgy kell látni, hogy hasonlóak a céljaink. Ez Európa dilemmája. Tudjuk, hogy ez a fogyasztókat meg is ijesztheti, mert érezhetik úgy, hogy túl sok a bürokrácia, vagy nem védik meg a jogaikat. Nos, őszintén szerintem ez az irányelv védi a fogyasztók jogait. Az előbb hallottunk példákat. Azt hiszem azt kellene mondani, hogy az irányelv nem javítja a fogyasztói jogokat, mindent nem tehet, nem mindenen javít, de nem visszalépés a fogyasztói jogok tekintetében. A fogyasztói jogok tekintetében elegőre sokat hoz. Azt hozza az összes országnak, akik ugyanan léptek be az EU-ba, ahol a fogyasztói jog még nincs olyan szinten, mint a régi tagállamoké, nekik újat és jót hoz. Ha az egyik adott országban a rendelkezések lehetővé tették, hogy specifikus fogyasztóvédelem legyen, nos, Andreas Schwab nak köszönhetően ez benne maradt az irányelvbe. Talán ellen fog mondani Malcolm Harvard, de úgy gondolom, hogy az a példa a fogyasztási mikrohiteleknél. Van Nagy-Britániában fogyasztói jogvédelem, és ez az irányelv, ez az angol fogyasztók kedvezőbb helyzetét nem kérdőjelezi meg Nos, be is fejezem, csak még mondok előtte néhány szót arról, hogy ez e, átmeneti állapos, állapot van, amin javítani kell, fogunk is javítani. Arra gondolunk, hogy magas szintű fogyasztói védelem kell, és dinamikus belső piac. And, uh, now, um... Most pedig a zöldek felé fordulok. Emily Törnön, Dánul fogok beszélni, mondja a hozzászóló. Mint tapasztalhatták, a mai szavazás következtében a mai szavazáskor mi a zöldek nem támogattuk a szöveget, és ennek három fő oka van. Először is szerintünk túl messzire megy a harmonizáció, és tartunk ettől a harmonizációtól. Úgy gondoljuk, hogy ez a fogyasztók számára a feltételeket ronthatja. Egyébként Velin Gepár beszélt is erről. Másodszorban nincs kielégítő előrehaladás a fogyasztó számára, hogyha megnézzük a fogyasztókkal kapcsolatos irányelvet Európában. Nekem meglehetősen nagy elvárásaim vannak a szöveggel kapcsolatosan, és sajnos csalódom kellett. Harmadsorban a politikai folyamatok nem haladnak kielégítően előre, egy lépést teszünk előre, egy lépést meg hátra, és ez gondot jelent. Ahogy Rosfor úr is elmondta, osztom azt az elképzelést, hogy itt jelentős potenciálok vannak, igen, meglehetősen erőteljes harmonizációra van szükség, ezt el kell érni, egyetértek, de a teljes körű harmonizáció, ez azt jelenti, hogy azért a szövegek tartalmát megfelelően kell kézbe tartani, és a megfelelő szövegre van szükség, de oda még nem jutottunk el. Ez a mai helyzet. Az igaz, hogy messzire mentünk, a zöldek számára néhány prioritást belevettek a szövegbe, ez nagyon pozitív, például a fogyasztó definícióját sikerült javítani ami pedig az információ, a tájékoztatással kapcsolatos követelményeket illeti a cég székhelyétől, vagy a cégtől távol eső szerződés kötésben, valamint a küszöbérték meghatározásában, mivel angolul tárgyaltuk, elnézést, hogy néha angol szavakat is belekeverek a beszédembe a másik pedig a bizonyítás terhe. Most a kereskedőre hárul, és nem a fogyasztóra ezt a javulást kívánatosnak tartottuk, és ezt el is értük. Sajnos nem mentünk elég messzire, véleményünk szerint, főként ami a harmonizációt illeti a szöveg gondot okozott nekünk, és ezért nem tudtunk mellette szavazni, de úgy gondolom, hogy itt van még lehetőség, és tovább kell a helyzetet javítani a fogyasztó számára. Például, ha vesz egy terméket a fogyasztó, és az meghibásodik, akkor kell, hogy tudjon választani, vagy új terméket kap, vagy visszatérítik neki az árát. Néhány héttel ezelőtt ez fordult elő velem, az iPhone-om javítását javasolták, ezen intéztem a telefon, de aztán a választ nem kaptam meg. A lényeg az, hogy jó lenne, hogyha konszenzusra jutnánk a parlamentben e kérdéseket illetően, de ehhez a szöveget javítani kell konkrét érdelemben. Ez azt jelenti, hogy nekünk határozott követelményeink vannak ami a javítást illeti. És mikor megengedik, van egy utolsó megjegyzésem. Kicsit tágabb értelmű dologról van szó, mégpedig az eu belüli eljárásokról. Úgy éreztük, hogy nyomást gyakorolnak ránk azért, hogy az első olvasatban megállapodásra jussunk. Néhány kormány, néhány frakció nyomást gyakorolt ránk. Szerintem eljött az ideje annak, hogy elgondolkodjunk, a demokratikus eljárások mellett vagyunk, és éppen ezért ezt felül kell vizsgálni. Van valamilyen tendencia, ami az első olvasatban való elfogadást illeti. Szerintem a demokratikus eljárást meg kell védeni, mert az fogja látni a kárát, hogyha ez az irányzat folytatódik, és nem szeretnénk a tanács kistestvérévé degradálódni. Well, thank you all very much. Perhaps just a short word. Köszönöm. Az én szerepem az európai konzervatívok és reformisták frakciójából én is részt vettem ebben az ECR részéről, mint árnyék jelentéstevő. Az összes politikai frakció a bizottság eredeti stratégiáját elutasította, vagyis a maximális harmonizációt. Éppen ezért is foglalkozik a parlament ezzel a szöveggel, mert hogyha kialakult már, ha már van egy gyakorlat, és azt átalakítjuk, akkor ez hosszú távú folyamat. A mi szemszögünkből hol lehet hozzáadott értéket adni maximálisan a fogyasztók számára a folyamat során? Ez az egyik cél, a második pedig, hogy biztosítani kell az, hogy egyszerűsítsük a dolgokat a vállalkozások számára. Például a tájékoztatási kötelezettségek. Legyen egy javaslatsorozat, legyen minden világosabb, és adjon több tájékoztatást mindez a fogyasztóknak, ami az online kereskedelmet illeti, és a táveladásokat. Itt erre összpontosítottunk, és itt sikerült előrehaladást elérni. De ami fontos az én szemszögömből az, hogy van egy konszolidált szövegünk, ezen munkálkodhatunk, és szerintem az előadó elfogadja, hogy tovább kell még dolgozni, mert a szöveg igen komplex, összetett, és meg kell nézni olyan területeket, ahol esetek következetlenek vagyunk, és ahol még javítani lehetne, megállapodhatnánk egy-két előrelépésben. Így a plenáris üléstől várjuk a maximális támogatást. A parlament egy másik kritikát fogalmazott meg a bizottságnak, hogy ami ezt az irányelvet illeti, az előadó beszélt a digitális termékekről, ezek új területek, termékek, ezeket tesztelni kell, meg kell vizsgálni, de szerintem egyensúlyra törekszünk. És amit Emily Törnel mondott, és most visszaveszem elnöki feladataimat, ez lenne a következő lépés a folyamatban, ez együtt döntést igénylő szöveg, és mi itt az EU-n belül a jogalkotói szerepünket betöltjük a munkabizottság javaslatokat tett, a jelentést az egész parlamentnek el kell fogadnia, és ezt követően a tanácssal kell vitát folytatnunk, ha az előbbi munkát elvégeztük, és megnézzük, hogy hogyan lehet optimálisan dolgozni a tagállamokkal a kompromisszum érdekében. Ez a szöveg összetett és nehéz, szerintem két olvasatra kell számítani, rendkívüli körülményeknek kell felépniük, hogyha másképpen képzelnénk el, és ez a normális folyamat, mert általában a második olvasat azt teszi lehetővé, hogy a részleteken dolgozzunk. De ez a vita még nyitott, még előttünk áll, és a szakbizottság elnökeként az összes politikai frakcióval együtt fogok működni azért, hogy a legjobb munkát végezzük, és megfelelő időben megszülessen a megállapodás. Lehetséges még az is, hogyha a tagállamok és a mi álláspontunk között nagy a szakadék, akkor a vita blokkolódna, és ez rossz lenne a fogyasztóknak, és mivel előre léptünk, reménykedünk abban, hogy ez a továbbiakban is sikerül. Mielőtt még befejezem, van egy-két kérdésre is idő, de szeretném elmondani, hogy ami az információkat illeti, újságíróként. Holnap lesz egy külön szeminárium a javaslat hátteréről, részleteiről. A másik épületben, a 7C50-es teremben lesz ez a szeminárium, 9.15-től 12.15-ig, és meghívjuk ide a panel összes tagját a szakértőikkel együtt alkalom lesz arra, hogy még több információt kapjanak a kérdésről. Nem tudom, hogy vannak-e kérdések. Van-e itt olyan újságíró, aki szeretne feltenni kérdést? Igen. Említette a digitális termékeket. A letöltésekről és a digitális szolgáltatásokról van-e valamilyen szöveg. Az IDG-t képviselem, Jennifer Baker a nevem. I mean, oh, ich darf ja Deutsch sprechen. Ähm, a bizottság éppen azon van, hogy a helyzetet értékelje, hogy milyen jog és szavatolás, valamint elállási jog létezik a digitális termékek területén. Szakbizottságként és jelentéstevőként, illetve jelentéstevőként. egy tanulmányra adtunk megbízást. Schmidt Kessler professzor készíti elő ezt, a fogyasztóvédelmi szervezet részéről, és a kérdés az, hogy egyrésztről a fogyasztói jogokat hogyan tudjuk teljes mértékben érvényesíteni, másrésztről pedig a szellemi tulajdon jogokat, ugye az gyártók vagy terjesztők részéről hogyan tudjuk biztosítani. A középutat nem könnyű megtalálni, az irányelvben benne vannak azok a digitális termékek, amelyeknek tartós felhasználása lehetséges a fogyasztók részére, tehát az irányelv értelmében ezek terméknek minősülnek, hogyha a terméket használják, akkor az ellenel elállási jogot kizárják. Az egyetlen és legjobb megoldás az lesz, hogyha az értékelést folytatjuk, de a fogyasztóvédelmi szervezetek kívánalmának meg akartunk felelni abból a szempontból, hogy ez az irányelv a jövő kívánalmainak is megfeleljen, hogyha a választóvonat megtaláljuk a szellemi tulajdonjogok és a fogyasztói, fogyasztóvédelmi jogok között, amit nehéz megtenni. Darf ich vielleicht auch noch még valamit talán hozzáfűznék az a helyzet, hogy a digitális termékeket szintén felvettük, és ez egy nagyon fontos kérdés volt, amiről vitáztunk, valamennyien egyetértettünk végül ebben a kérdésben. Van egy probléma, amelyet még meg kell oldanunk ezen a területen, a digitális termékeket áruként határoztuk meg a meghatározások sorában. Itt a 11-es cikkről van szó, amely a szolgáltatásokra korlátozódik. Tehát az a helyzet áll elő, hogyha például egy kereskedő egy DVD-t reklámajándékként ad nekem, akkor használom ezt. Ez egy szolgáltatáshoz kapcsolódik, és nem tudom, hogy milyen jogaim vannak hogy egy költségcsapdába sétáltam, vagy sem. Ezek olyan kérdések, amelyek még tisztázatlanok, amelyekkel még foglalkoznunk kell, és szívesen kell erről még vitázom még ezekről a kérdésekről Schwab úrral, illetve a plenáris ülésen, hogy a szöveg javítását ezen a területen el tudjuk érni. Még egy mondatot fűznék hozzá, azt illetően, amit Robert Rochefort kedves kollégám mondott. Azt hiszem, hogy a hibák egyike, amelyet mindig újra elkövetünk, az az, hogy az irányelv, vagy amiről ma határozatot hoztunk, azt összevetjük az eredeti jogalkotási javaslattal az Európai Bizottság részéről, amely valóban eh, nagyon rossz. Amit én mindig is tettem viszont, hogy ezt a szöveget a ma hatályban lévő joggal vetettem össze, nem pedig az Európai Bizottság javaslatával, amely jelentősen rosszabb, mint a ma hatályban lévő jog a tagállamokban. Ez volt tehát az én hivatkozási alapom, hogy értékeljem, hogy most valóban hozzáadott értékkel van dolgunk a fogyasztóvédelmi irányelv esetében, avagy sem. És ezért az én válaszom végül az volt, hogy nem, igen, valóban jobb ez a szöveg, mint amit az Európai Bizottság eredetileg javasolt, kétségkívül Schwab úr és mindenki nagyon jól dolgozott ennek érdekében, de nem jobb a szöveg, hogyha a jelenleg a tagállamokban hatályban lévő joggal vetjük össze, hiszen egyes területeken ez még romlást, visszalépést is jelent, és ez természetesen nem megy. Ja, bare, bare ganske kort til det med digitale produkter. Egész röviden, hogyha megengedik. A digitális termékek, ez egyébként nem titok, nem könnyű a digitális termékekkel foglalkozni egy olyan irányelvben, amely konkrét, fizikai értelemben vett termékekkel foglalkozik. Ez nem könnyű. És alapértelmezésénél fogva nehéz ezeket a különböző típusú termékeket ugyanolyan módon szabályozni. A cél az, hogy minimális védelmi szintet érjünk el a fogyasztók számára. Hogyha például látunk egy filmet a tévében, és letöltjük a terméket, és azután probléma van, akkor valakihez fordulunk kell tudni, el kell tudni valakinek mondani, hogy ez nem működik. Ma nem mindig lehetséges ez, és éppen ezért szeretnénk rendezni a dolgot mert hogyha letölteni akarunk, ezt a gombot megnyomjuk, akkor már késő, mert megvettük már a terméket, és nincs panasz lehetőség. Éppen ezért egy másik megoldás fajtát kell találni. Szerintem a következő években sikerül majd még messzebbre menni ettéren. Köszönöm. Rendben, további kérdések. Nos, akkor szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki eljött, illetve azok, akik néznek bennünket, holnap szeminárium lesz, és kollégáim ott szívesen is ott is szívesen ö, fogadják a kérdéseket. Köszönöm a tolmácsok munkáját, mondja az elnök. Mindenkinek jó estét kívánok!